Can we... Kedves kollégák, jó reggelt! Kezdjük meg a mai napi munkát, mert nagyon sok a munkánk. Szavazás is lesz. Köszönöm, hogy itt vannak időben, és kezdhetjük. Omerzsi úr sajnos nem tudott eljönni ma, ezért aztán a 16-os napirendi pont elhalasztása kerül egy másik ülésre. Jó, ezt csak érték, értesítésként mondom, és az Európai Bizottság képviselői esetleg, hogyha már itt vannak, de úgy látom még nem. Mindenesetre véleményét az egyik decemberi ülés alkalmával fogjuk majd megismerni. Tehát a 16-os napirendi pont ma kimarad. Ezzel viszont elkezdhetjük a szavazást. Az első szavazás a jog és adminisztratív akadályok megadására vonatkozó anyag. Ez a jogalkotói dossziék egyike, ahol mi vagyunk a felelősök, jelentéstevőnk eh, van Miltenberg úr, aki október 15-én nyújtotta be eh, a javaslatát, 119 módosítás van, 11 kompromisszumos módosító erre eh, került sor <clears throat> a frakciók között. Az Envi ad véleményt akik ugyancsak megtették a maguk javaslatait, mielőtt rá térnénk a szavazásra, megadom a szót én, jelentéstevőnek, és utána a néppárti frakció tájékoztatott arról, hogy árnyék jelentéstevőjük is szeretne szót kérni. Van Württemberg hogy neked meg a szót. Köszönöm elnök hogy először is szeretnék köszönetet mondani az tevőknek rendkívül építő jellegű hozzáálláshoz. Remélem, hogy a néppárt is végül meg fogja szavazni ezt télen, tehát figyelembe véve azt, hogy ennek a mechanizmusnak az önkéntes voltára jellegéről egyeztettünk hosszasan, meglátjuk majd, de egyúttal szeretném hálámat is kifejezni a parlament összes szolgálata felé, a titkársai jogi szolgálat pérek és így tovább mindenki, aki ebben a jogilag nagyon bonyolult ügyben segítségünkre volt. Köszönöm szépen, és remélem, hogy Szele úr is ugyanilyen konstruktív volt, mint a néppárt az első árnyékentést tevő ülések alkalmával. Elnök, köszönöm, Zeller úr kap szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Van Mirtenburg uh úr munkáját és a többi árnyékjelentéstevő munkáját. Nagyon élénk eh, eszmecserére került sor, ami ezt a rendeletet illeti. A Miltenburg úr megemlítette azt, hogy mely ponton nem sikerült eh, egyetértésre jutni, mint ahogy tudják, én tevékenységem eleje óta itt a parlamentben mindig is nagyon támogattam azt, hogy a határokon átnyúló együttműködést a munkánk középpontjába helyezzük. A kohézió számomra azt jelenti, hogy különösen a határmenti régiókban szorosan együtt lehet működni a meglévő határok ellenére, amelyek nem feltétlenül államhatárok, hanem a tagországok különböző jogi rendszereit tükrözik, ami pedig a határokon átnyúló együttműködés helyzetét nem teszi könnyűvé, nem könnyű közös projekteket itt megvalósítani. Éppen ezért a határokon átnyúló együttműködésre szükség van, erről tegnap hallhattunk, már most létezik az Európai Területi Együttműködési Szövetség, 68, 78 ilyen testületet hoztak létre, viszont nagyon sok szervezet van, amelyet nem lehet egy ilyen szűk keretben elhelyezni, és akik a, a határokon átnyúló együttműködési projektekben dolgoznak, ezt felénk jelezték is. Ez pedig nem elfogadható, nem elfogadható az, hogy például két szomszédos város közötti buszvonal engedélyezése. A két olyan városról van szó, mint amelyek a határ egyiket a másik oldalán találtak, és ez öt évet tesz, vesz igénybe. Nem gondolom, hogy ezt a, az európai szellemiség jegyében így lehet hagyni. A Luxemburgi elnökség 2014-ben indította a kezdeményezést, rendelet tervezetet, amely a határmenti régiók számára eh, még inkább meg tudná könnyíteni a helyzetet a különböző jogi rendszereik ellenére, és eh, ők dönthetnek arról, hogy milyen formában óhajtanak együttműködni. Különböző um, um, szövetségi uh, parlamentek is megfogalmaztak uh, olyan eh, leveleket, amelyekből kiderül, hogy féltik a tagországi szuverenitást. Azt gondolom, hogy ez megalapozatlan, hiszen uh, az európai szuverenitás az európai szerződésekben van rögzítve, ezt nem akarja senki megváltoztatni. Itt arról van szó, hogy az európai együttműködést tovább szeretnénk erősíteni. Hogyha ezt a ebben a Tehát ha ezt a rendeletet a tagországok önkéntes hozzáállására bízzuk, akkor én attól tartok, hogy nagyon sok tagország egyszerűen szűklátokorán gondolkodik, félreérti, hogy mit szeretnénk. És ezzel több akadály születik, mint amit javítani szeretnénk. Éppen ezért szeretném, hogyha ez a jogi eszköz kötelező érvényű lenne, ami a tagországi szuverenitást eh, egyáltalán nem kérdőjelezi meg. De amit a határmenti régiók szeretnének, a gyorsabb együttműködés, jobb módszereket, olyan területeken, ahol szükség van az együttműködésre, mindezt megkönnyíthetnénk. Éppen ezért a kompromisszumos javaslatokat, eh, módosítókat, eh, amelyekben az önkéntesség szerepel, ezeket nem vettük ide be, és én e, ezzel nem fogok szavazni, és remélem, hogy nagyon sok kolléga csatlakozni tud hozzám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez kivétel volt, a vitát nem fogjuk megnyitni, ma nem, hiszen ha itt a szavazóista, úgyhogy engedjék meg, hogy kicsit ma kicsit lassabban csinálja mindezt, mert nagyon bonyolult dossziéink vannak, nem fogom sürgetni, kap, nem fogok kapkodni ezzel a szavazással. Szálljuk rá az időt, amire szükség van. A néppárt részéről 13 képviselő van a teremben. Mindig is nagyon aktívak, de csak 12-en szavazhatnak. A nevetést egyet a Tomás nem hallotta. His, Mr. Albrecht will be... Albrecht úr megfigyelőként fog jelen lenni. Köszönöm szépen, köszönöm. Okay, we can, we can begin now. Uh... Akkor kezdhetjük. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók. Engedjék meg, hogy ellenőrzem géppel. A szavazást megnyitom. Electronic vote on compromise 5. The vote is open. All right. And the vote is closed now. Szavazást lezárom. Köszönöm szépen. 18 igen, 11 nem. Rendben. Ötös kompromisszumos módosítót elfogadtuk, rátérünk a 62-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ugrunk a 67-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük, 67-es géppel megnyitom. And the vote is closed, and it is adopted. A szavazást lezárom. 69-es módosító mellette. Who is against? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A blokk szavazás következik, jó néhány módosító mellette ellene tartózkodók, ellenőrző géppel, tehát a blokk szavazás elektronikusan megnyitom. And the vote is closed. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Rátérünk E ezt mind meg kell szavazni, kérdezi az elnök a munkatársát. Akkor 82-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Bocsánat, elutasítottuk, mondják az elnöki asztalnál. Elnök, ellenőrizzük a 82-es elektronikusan, hát ha elrontottam. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Valóban elutasítottuk, köszönöm, hogy szóltak, mondja az elnök. 81. es módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 91-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 93-as mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem elutasítottuk. 94-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 95-ös és 96-os együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Újra a blokkszavazás következik. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. százas és tizennégyes együtt. Uh, please, who is in favor? Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 101-es, bocsánat, 102-es mond az elnök, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 103-as, Bocsánat, mondja az elnök, javítja magát, a 102-es és a 103-as együtt volt. Ismételjük meg a szavazást, hogy szabályos legyen 102 és 103 együtt mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 104 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig négy módosítóra szavazunk együtt, 107-es, 108-as, 109-es és 110-es együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20 módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Két módosítónk is van itt, 111-es, 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jön a négyes, négy darab, együtt, 21, 25, 26, 27 együtt, mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 114 és 115 együtt mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 116-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 11-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most pedig ráterünk az NV1-esre. A preambul bekezdések között mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as. Valaki bekiabál. Igen, ellenőrzhetjük, mondja az elnök. A 2A preambulum bekezdést kapcsán a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. And amendment 30 now. 30-as módosító mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. 31-es mellette. Ellene tartózkodok, elutasítva. 32-es mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Rátérjünk az MV2-esre mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszumos módosító a 12-es preambulum bekezdéshez mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Ellenőrző géppel kettes kompromisszumos módosító elektronikus ellenőrzés szavazást megnyitom géppel. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 47-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 48-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es módosító mellette ellene tartózkodók azt hiszem utasítottuk ellenőrizik. 53-as szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk egyértelmű többséggel. 52-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, ha akarják, ellenőrizhetjük. Négyes kompromisszum, elektronikus ellenőrzés, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elfogadtuk. 61-es módosító mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük a 61-es elektronikus szavazás. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk. Most pedig Végszavazásra kerül sor. Elektronikus szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. És úgy tűnik, na csak. Elutasítottuk? Ezek tartózkodók? Hmm. Ezek szerint a jelentést elfogadtuk. Most viszont kérem, mondja az elnök, majd kikapcsolja a mikrofonját. Yes. he is abstaining. I'm of course. Én tartózkodom természetesen, So we have uh, 14 in favor. Úgyhogy 14 igen, egy nem, és 15 tartózkodás mellett az a helyzet, hogy nem fogadtuk el. Bocsánat, azt mondják nekem, hogy elfogadtuk. Mondja az elnök, tehát elfogadtuk, sajnálom, elnézést, rosszul számoltam, elfogadtuk. Tehát elfogadtuk, mondja az elnök, és még egyszer exkuzálja magát. We have to vote now, now for a mandate. Jó, akkor most a mandátumra kell szavaznunk. A intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízásról, mandátumról szavazunk elektronikusan. Népszerint szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És akkor ezzel megkaptuk a mandátumot, a, megadtuk a mandátumot a tárgyalásokra. Köszönöm szépen. Ez volt az első szavazásunk ma. Köszönöm a türelmet, elnézést a hibáért, amit vétettem. És akkor most folytassuk a következő szavazással, véleményről. Az Invest EU program létrehozása. Westphal asszonya véleménykészítő szeptemberben készítette el a véleményét, 245 módosító javaslat született, és 21 kompromisszum készült a frakciók között, az Econ és a Budget az illetékes biztosítók, az illetékes bizottságok, Westphal asszony szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, nagyon röviden, mielőtt elkezdődik ez a hosszadalmas szavazás. A jelentés bemutatásakor már utaltam arra, hogy nagyon fontos, ezt, hogy ezt a Member State Compartmentet töröljük, mert a végén ez a vita, ez egy nagyon alapvető vita lett a, arról, hogy mi a mi szerepünk, és ebben az összefüggésben szeretnék mind a regi titkárságnak, Beátának és Talátának köszönetet mondani, akik nagyon sokat dolgoztak ezen ezt a Member State Compartmentet eh, kivenni, ez sziszifuszi munka volt, fantasztikus eh, eh, a munkájuk, köszönöm szépen nekik, önöknek. A Számomra ez egy red line volt, hiszen ezzel tényleg egy rendszerváltásra kerül sor. A struktúra politika, a struktúra politika, támogatási politika, azt hiszem, hogy a regionális politikát nem szabad feláldozni az FC oltárán. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor kezdjük a szavazást ezzel a témával kapcsolatban. Tegnap kétszer-háromszor mondtuk, hogy ettől függ, hogy a többi anyagban hogyan sikerül előrelépni. 12-es módosítás és 127-es, ezek egyformák, megegyeznek egymás egy, egyezőek, törlések ezek, ki támogatja, ki ellenzi. Na hát ez már, mivel a szavazás elején járunk, ellenőrizzük. 12 és 123 elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy többséggel. Nos, ezt elfogadtuk tehát. Akkor következik a 109-es mellette. 109-es mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 109-es, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es. Helyes? Igen. Jó, 11-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyanaz a helyzet, elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Százhatvanhárom <clears throat> mellette <clears throat> ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 16-ost. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Úgy látszik, hogy ugyanaz a megosztottság. 17-essel folytatjuk, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az előzőhöz hasonlóan 18-as mellette. A 164-essel együtt mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es és 71-es ezek egyformák, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 114-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111-es okafogyott, mivel a 124-est elutasítottuk ezért, ugyanez érvényes a 112-re, 148-as következik, ez egyforma a 149-essel. Erről szavazunk, ugye? Azt hiszem, hogy a 112-nél nem ugyanaz a helyzet, mint a 111-nél. Nem egyformák. Külön szavazunk. Külön kellett volna szavaznunk, de mind a kettő okafogyott, mert elutasítottuk a 124-est, elnézést, az én nekem máshogy van a szavazólistám. Jó, akkor 148 és 149. Ezek egy, egyezőek, együtt szavazunk róluk mellette. Ellene tartózkodás elfog, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette. Mivel az 125-öst elutasítottuk, ezért itt csak az utolsó kiegészítésről szavazunk, onnantól kezdve, hogy ez of onnantól kezdve, hogy climate mainstreaming mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 47-es Erről szavazunk, 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. as oka fogyott. es következik, jól látom? Vagy a 129-es? Nem, a hármas kompromisszum jön. Jaj, de jó. Akkor hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 154-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A 154-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 155-ös következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 156-os mellette. <clears throat> Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös, 159-es és a 160-as. Ezek egyezőek mellette, ellene, tartózkodás elutasítottú. 161-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os fogyott. Mert a 162-est elfogadtuk, a 165-ös is fogyott, 169-es, az is fogyott, 174 amely szintén okafogyott. 177-es is, akkor jön a 178-as. 178-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 180-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Ugyanezzel a többséggel. 181 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 182-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A, jó, ellenőrizzük a 190-est, jó. El, ö, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez egy nagy meglepetés számomra. Elnézést, kérem, emeljék a kezüket. Egy kezet emeljen mindenki, de időben emelje. és mert hát így ezzel hibáztam, és nagyon sajnálom. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 193-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 198-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 196 oka fogyott, 197 szintén, 217 szintén, 81 szintén, 131-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kétszáztizenötös következik mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 215-öst elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as okafogyott. 199-es és a 200-as, ezek egyezőek mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Megint csak egyezőek következnek, 82-83. Ezek okafogyottak, mind okafogyott, akkor következik 201 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 202-es, okafogyott. Igaz? Igen. 203-as is. Kétszázhármas? 203-asról szavazunk. És a 202-esről nem? Nem, mert a 201-est elutasítottuk. 203-as. Kicsit furcsa ez a szavazólista, mondja az elnök. 203-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 204-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 205-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 206-os. Az oka fogyott? Nem. Akkor szavazunk. 206-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 207 és 208 egyezőek, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös 210-es és 211-es, ezek is megegyezőek mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 214 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 213-as mellette, ellene. Tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük. 214, nem, nem, 213 mondja az elnök, 213, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettő tizenhat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 218 emellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 219 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 220 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 222 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 223 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Huszonhat, 224, 225 megegyezőek mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 2.25-ig elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez most hogy működik? kérdezi az elnök. Elutasítva. Valaki nem szavazott. Elutasítva. 226 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es és 229-es, ezek is egyezőek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 230-as oka fogyott, 231 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 232 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 233 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 235 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 236 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 237 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 238 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 239 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 241 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 242 ellen, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 243 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 245 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Májsz 10. Tízes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 elfogadva. 68-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, illetve okafogyott válik a 77-es is. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es okafogyottá válik, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette el, okafogyottá válik, mondja az elnök. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni szeretnék a 97-eset? Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva Maybe I do this too fast because... Lehet, hogy túlságosan gyorsan vezettem az ülést. Húszas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es módosító azonos a 103-assal és 104-essel, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Áttérünk a végső szavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk. Gratulálunk. Vesztvár úr szeretne szólt? Ez Vesztvár asszony? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az eredményt. Nem számítottam rá igazából, de miután á, sikerült elfogadni a döntőpontot az elején, köszönöm szépen, gondolom, á, hogy még lesznek á, további viták itt a regionális politika jövőjéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és köszönjük a támogatást a szavazás során. Áttérünk a következő pontra, szavazási pontra. Ez az Európai Unió költségvetésének megvédése általános hiányosságok esetében a jogállamiság területén a tagországokban van Miltenberg úr a jelentéstevő, és ő bemutatta a vélemény tervezetét októberben, hogyha jól emlékszem, 128 módosítónk volt, és a kompromisszumos módosítók is megérkeztek. Miltenburg úr szeretne szólt. Igen, ez egy ellentmondásos téma, tehát nagyon nehéz kompromisszumot elérni, minden tőlem telhetőt megtettem, vannak kompromisszumok, de mindenféle irányban mutatnak a, módosítók, ezekről tám- szavaznunk kell. Köszönöm szépen a titkárság munkáját és az árnyéktelentéstevők munkáját, legalább van néhány um, kompromisszumunk. Nagyon fontos eh, a Bárcsiskont illetékes szakbizottságokra is hatást gyakorolni ezzel a szavazással, tehát remélem, hogy sikerül a végén elfogadni majd a véleményt. Köszönöm. Köszönöm. Elkezdünk szavazni. A hatos módosító az első, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást a 43-asról. Lezárom a szavazást elutasítva. Negyvennégyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es, 50-es, 52-es, 53-es, 54-es és az 55-ös. Ezekről együtt szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni akarják? Nem. 56-os mellette Az árnyék jelentéstevő szóbeli módosítóra tevettet javaslaton a szöveg középső részének törlésére a következő lenne a szöveg. Freedom of the, of, of the press, freedom of association and academic freedom. Thank you very much. Köszönöm. Ez volt tehát a szobai módosító az 56-oshoz van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót, akkor együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 57-esen, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az 58-asat elektronikusan szavazunk megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elfogadva. Látnom kell a feltartott karokat. Van Nisztelrooy azt mondja, hogy elég, ha az ő feltartott kezét látom. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 71-est. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetvenkettes, meg, meg mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os és 77-es azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78, 79, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a három módosított, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. Now we go to amendments 81 and 82. 81-82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette Igen, ez a szóbeli módosítóval van együtt. Miltenberg úr a szocialisták kérésére azt javasoljuk, hogy az utolsó mondatot töröljük. We are used in the context of EU accession, etc. till taxation. Az adózásig szeretnénk törölni ezt a részt. Világos mindenki számára? Megkapták a pontos szövegét a szóbeli módosítónak? Rendben. Van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Nem. Akkor az ötös kompromisszum mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. 102-es, e, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 106-os és a 107-es is ide tartozik még. Nem, javítja magát az elnök. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 117-es mellette Elnézést, javítja magát az elnök. 115-től 116-osig okafogyottá válnak. 3-as és a 119-es együtt szavazunk mellette, és a 120-as is ide tartozik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizni szeretnék? Ellenőrizzük a 3-as, 119-es és 120-ast. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Százhuszonegyes mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es <coughs> mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette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 Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as. Okafogyottá válik. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, Harminc hetes, mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A végső szavazásra térünk át. Megnyitom az elektronikus szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk. Van egy kérdésem. Láttam, hogy a jelentéstevő a vélemény ellen szavazott. Meg szeretném kezdeni, hogy megmarad-e a neve a vélemény alatt, vagy ebből levonja a következtetést. Politikai szempontból ez elfogadhatatlan számomra. Döntöttünk a hetes cikkhez hasonló eljárásokról, nagyon sajnálom, vissza kell, hogy vonjam a nevedésemet, nevemet a jelentés alól, de nem tudom támogatni továbbra ezt a jelentést, és vállalom ennek következményeit azzal, hogy a jelentés ellen szavaztam. Köszönöm szépen, köszönöm a választ, tehát akkor visszavonjuk a nevét a vélemény alól. Mivel elfogadtuk a véleményt, ezt a véleményt az illetékes szakbizottságoknak továbbítjuk, és az én nevem az elnök nefe fog szerepelni a vélemény alatt. Rendben. We go now to the next... Köszönöm szépen. A következő szavazás. Ez lehet, hogy annyira érdekes lesz, mint a második volt. Ez a reform támogatási programról szóló vélemény. A budget és az ikon, a, ekon, a illetékes bizottságok 152 módosító javaslatot kaptunk. Nagyon közé, különböző álláspontok voltak a szövegekkel kapcsolatban. kevesebb a e, kompromisszum, és a legtöbb módosításról itt szavazni fogunk a Regi Bizottságban. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és kezdődhet is a szavazás. Hát ez még bonyolultabbnak tűnik. 71-es módosítás mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most néhány módosító javaslat összekapcsolódik, 73, 78, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 70. Ezekről együtt szavazunk. Mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Az összes felsorolt módosítás 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk.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 tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 90-es, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Nyolcvankilences módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ez megegyezik a 98-assal. 18-as kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös, mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 106-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109-es mellette, szóbeli módosítással ellenzi -e bárki a szóbeli módosítást? Nem. Akkor szavazunk a szóbeli módosítással. 109-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A 109-est elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, két kezet láttam. 110 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. One. 113-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 114-es, 116-os, 117-es és 122-es mindegyik kapcsolódik egymáshoz. Mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva elfogadtuk 118-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 119-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 120-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 121-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 123-as, 24-es és 25-ös kapcsolódó módosítók együtt mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük 121, 100, bocsánat, 123, 124, 125 együtt elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A 126-os módosítóval folytatjuk mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 132 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 133-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 134-es mellette, ellene tartózkodók, Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük, 134. Megnyitom a szavazás elektronikusan. Egyre kevesebb szavazat van. Szavazást lezárom, elfogadtuk. mellette eleve elfogadtuk, 136-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. A 140-es visszavonták, 142 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók, Elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 40-es módosító. 41, 40 és 41 azonos, tehát egyszerre szavazok meg mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 56-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 59-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 60-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es mellette, ellene tartózkodók ellenőrzik a 61-es módosított géppel, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk hetes módosító mellette, ellene tartózkodók ellenőrzik, nem a, nem kompromisszum javítja magát az elnök, hanem a hetes. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartozók, elutasítottuk. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 67-es mellette tartózkodók elfogadtuk. E, pontosabban elutasítottuk. E, tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan és a szavazást eh, megnyitom. A szavazást lezárom. A véleményt elfogadtuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a türelmüket. Befejeztük a munkákat a szavazással kapcsolatban. Lassabb volt, mint szokásos, de fontos, hogy világosan lássuk, hogy milyen helyzet. Köszönöm szépen. Mikrofon nélküli egyeztetés az elnökkel. continue our work because we have... Um... Folytathatjuk a munkákat, hiszen van még napirendi pontunk. Én javaslatot tennék arra, hogy a következő napirendi pontunk legyen a régi bizottságnak a Franciaországi Union szigetre való missziója kerül ezt, ennek a vitáját e, e, el, mert a jelentés, írásban jelentés már megszületett róla. Ugyanakkor van olyan információnk, hogy kellemetlen helyzetek merültek föl az adott térségben, és jobb lenne, hogyha a Nagy úr itt lenne, és releváns információval tudna szolgálni. Hogyha egyetértenek ezzel, akkor ezt a vitát a misszióval és jelentése kapcsolatban elhalasztanánk arra az időpontra, amikor Omadzsi úr itt tud lenni. Jó, akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra. 2018. június 1-én június 1-én a bizottság benyújtotta a közös mezőgazdasági politikával kapcsolatos eh, javítás vagy módosító terveit, amelynek értelmében a tagállamok stratégiai terveket kell, hogy készítsenek a közös agrárpolitika hatája alatt eh, az európai eh, mezőgazdasági garancia alapból finanszírozva, illetve az európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból finanszírozza ezeket a programokat. A stratégiai eh, tervekre vonalkozó bizottsági javaslat értelmében rendelkezések születnének arról, hogy milyen típusú intervenciókat lehet eh, végrehajtani a tagállamok eh, szintjén. A közvetlen kifizetések, a vidékfejlesztés intézkedések és az ágazati programok tekintetében. A Regi Szakbizottság Európa urat nevezte kijelentéstevőként véleményünk élére, és ma mutatja be a e, tervezetét, majd utána az e, kapnak szót. Köszönöm, elnök asszony! Kedves kollégák! Ahogy az elnök említette, valóban véleményt kell benyújtanunk a szakbizottságunk véleményével kapcsolatban e, tervezetről. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak, mert igyekeztünk együtt felmérni az, a helyzetet az európai mezőgazdasági ágazatban, és igyekeztünk módos javaslatokat elfogadni, igazán 87 ajánlást tettünk le az asztalra, amivel a rendeletet javítani lehet, ez nem kevés és remélem, hogy már volt lehetőségük ezeket megnézni, és szívesen hallanék a kritikájukról, javaslataikról, és összességében úgy gondolom, hogy részletesebben is meg tudjuk vitatni majd a témát, és tovább tudunk lépni ebben a meglehetősen bonyolult helyzetben a tekintetben, hogy milyen álláspontban tudunk megállapodni, és milyen álláspontot tudunk képviselni az Európai Bizottság, illetve az Agri és Vidékfejlesztési Bizottság felé. Ez nem csak a mezőgazdasági ágazat szempontjából, hanem a vidéki, vidéken élők és régiók szempontjából is nagyon fontos kérdés. Nagyon sok vonatkozás hozzájárul régiók fejlődéséhez a, megélhet, a föntefartó képességüket érinti, és Sajnálatos, hogy a bizottság viszonylag negatívan állt hozzá ehhez. Az a program, amely a legnagyobb mértékű költségvetési csökkentést szenvedi el. Nem tudom, hogy miért lett az európai vidék olyan népszerűtlen, hogy ilyen veszteségeket kell elkönyvelnie. a finanszírozás mintegy negyedét elvonják, miközben nagyon sok más kihívó is, kihívás is van, a Brexit és egyéb kihívások sora a biztonságunkat illetően, a tudományos kutatást illetően. Nem értem, hogy miért a vidéknek kell viselnie ennek a tehernek a az oroszlán részét, miközben ha megnézzük, hogy a jövedelmek hol keletkeznek, most a vidéken élők jövedelmi szintje kevesebb, mint fele a városban élőknek. Nem tudom, hogy miért akarjuk ezeket a jövedelmi viszonyokat még tovább rontani. Örülök, hogy a parlament véleménye eltér a bizottság véleményétől, és arra teszek magam is javaslatot, hogy térjünk vissza az előző szintre, és ragaszkodjunk ahhoz az állásponthoz, hogy ez a vidékfejlesztési alap nem csökkenthető, nem kellene csökkenteni, és maradjon meg ugyanazon a szinten, amilyen az a 2014-18-as időszakban volt. Kellemetlen volt látni azt is meglehetősen, hogy a bizottság arra is javaslatot tett, hogy csökkentsi, csökkentse a társfinanszírozási részt azok, akik gazdasági tevékenységet szeretnek folytatni, e, hirtelen kétszer annyi pénzt kell, hogy valahonnan szerezzenek, hogy finanszírozni tudják a vidékfejlesztési projekteken. Azt mondanám, hogy e, ez nem ad túl sok okot az örömködésre, hiszen a gazdag országokban lehet, hogy sikeresen végrehajtják ezeket a programokat, a kevésbé fejlett országokban azonban, ahol nincs társfinanszírozás és nincs önrész, a projektek sosem nem fognak megvalósulni, és előfordulhat, hogy elveszik a szegény országoktól a pénzeket, és azokat elosztjuk a gazdagabb országok között. Ez nem fair. Ezért úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk a meglévő eh, társadalmi követelményekhez. Eh, tegnap már megvitattuk az Európai Unió regionális politikáját, és úgy gondolom, hogy a regionális politikának és a kohéziós politikának koordinátnak kell lennie, és együtt kell őket elfogadni. Természetesen a LEADER program az megelégedésükre szolgál. Szeretnénk, hogyha vidéki eh, közösségek fejlődnének, terjeszkednének. Szeretnék minden országban, minden közösségben, minden államban azt látni, hogy sok kezdeményezés és intézkedés van, de valami oknál fogva a bizottság ezen a területen is a LEADER program csökkentését javasolják két és félszeres mértékben, ez fölfoghatatlan, hiszen ez a program nem csak, hogy segít a közösségek életképességét, önfenntartását támogatni, hanem a teljes vidéki lakosságnak a boldogulását segíti elő. Támogatást ad a fiataloknak, bátorítja őket arra, hogy a vidéken maradjanak, és tudjuk, hogy milyen problémákkal néznek szembe a fiatal mezőgazdasági gazdálkodók Szeretnénk, hogyha több mezőgazdasági gazdálkodó kezdene ebbe a tevékenységbe. De azt gondolom ezen túlmenőleg, hogy a fiatalok körében újra csökken a foglalkoztatás arány. Európában a gazdálkodóknak kevesebb, mint 6% a fiatal gazda. Ezért úgy gondolom, hogy a fiatal gazdák támogatását ki kell bővíteni, hogy ne 40 éves, eh, hanem 45 éves korokig kaphassanak ilyen támogatást. Így tudjuk eh, bátorítani az embereket arra, hogy kezdjenek mezőgazdasággal foglalkozni, vidékre költözni, vállalkozást indítani. Fontos a fenntartható fejlesztési célok meghatározása, nem csak eh, hagyományos tevékenységek terén hanem figyelembe kell vennünk a jövőbeli perspektívákat is. Sok színűségre van szükség, diverzitásra a vidéki Európában. Nem csak a nyereséges mezőgazdasági szektorra van szükségünk, hanem olyan ágazatokra is, amelyek nem biztos, hogy nyereségesek, de nagyon fontosak a biológiai sokszínűség fenntartásában, vagy a klímaváltozás elleni küzdelemben. Személy szerint én azt javasolnám, hogy a támogatás legfeljebb 30 részét azokra intézkedésekre kellene címkézni, amelyek a jövőbe tekintőek, például a klímaváltozást segítenek kezelni, és nem csak a termelékenységre kéne összpontosítani. Ezek, ezek az intézkedések ugyanis a hosszú távon sokkal több eredményt hoznak. Nem csak az Európai Uniós tagállamok között van már verseny, nem csak azok régiói között van verseny, hanem globálisan is egyre nagyobb a verseny. <clears throat> Azt látjuk, hogy a harmadik országok és a harmadik világbeli országok negatív módon hatnak ki a klímára, ezért muszáj a saját kötelezettségeinket betartanunk. Sokszor, amikor egyszerűsítésről beszélünk, gyakran nagyon sikeres politikákat tudunk elfogadni a bürokrácia visszanyesegetésével, lehetőséget biztosítva maguknak a tagállamoknak arra, hogy saját garancia, saját biztosítéki rendszert hoznak létre. Tehát ugyanakkor ez nem egy eh, egyetemes eh, megoldás, nem mindig ezt a politikát kéne eh, követnünk néhány tagállamban, éppenséggel meg kellene akadályozni az, hogy a tagállamok ilyen rendszereket vezessenek be, és helyi bürokráciát fokozzák ezzel. Vannak olyan emberek is, akik városban élnek, de vidéki területeken dolgoznak. Ezt a tényt nem kéne elfelejteni. És ezeknek az embereknek is biztosítás biztosítanunk kell azt, hogy folytatják ezt a tevékenységet. Ugyanakkor az ágazatban az emberi jogok, illetve a nemek közötti egyenlőség kérdései rendkívül fontosak, különösen a női egyenlőség, a női jogok, hiszen nagyon sokan olyan munkát végeznek, amelynek csak úgymond kisegítő, segédmunkás jellege van, és így nem biztos, hogy hozzáférnek az állami szociális rendszer szolgáltatásaihoz, társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz. Nagyon nagy különbségek vannak a támogatások szintjében is. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy csak nem háromszor, csak nem háromszoros a különbség, és ebben a tekintetben is a konvergenciát kellene bátorítanunk, ennek a szakadéknek a betömését. Sajnos 2013-ig nem minden országnak sikerült elérni az EU-s átlagot, ezért törekednünk kellene arra, hogy a következő időszakban ne a konvergencia 80%-át érjék el, hanem a 100%-os konvergenciát 2027-ig. És meg kellene szabadulnunk magunktól a helyzettől, amikor bizonyos országokban a mezőgazdák úgy érzik, hogy másodosztályú állampolgárok akiknek nincs semmilyen lehetősége, olyan nagyok a különbségek a kifizetések szintjében. Már most is látom tiltakozásokat, fellépéseket, tüntetéseket a bizottság a tanács épületei előtt, és a következő héten, december 13-án újabb nagy eseményre számítunk mert vannak, akik hangsúlyozzák, hogy joguk van az egyenlő lehetőségekhez, az esélyenlőséghez, a verseny bevonó részvételhez, és úgy gondolom, hogy ez teljesen fontos és komoly ügy, úgyhogy ezt a folyamatot végig kell vinnünk. De van még egy vonatkozás, amit leszeretnék fedni a felszólásomban. És úgy gondolom, hogy a bizottság itt se jól látja a dolgot. Vannak regionális testületek, Eh, amelyek az Európai Uniót képviselik, hiszen 2016 óta nagyon sok eh, régiót eh, látunk működni. A bizottság azonban azt mondja, hogy a régiók valójában nem működnek. Ugyanakkor hazában, Csehországban Lettországban új régiókat hoztak létre, azonban a bizottság ezt nem fogadja el, mert nincs elég statisztikai adat. Emiatt viszont az lesz a helyzet, hogy akár 2027-ig is azok a régiók, amelyeket a tagállami szinten jogilag megalakítottak, sajnos nem fognak az Európai Uniós regionális Szabadás hatája alá esni, ami szerintem nem méltányos, hiszen ezekben az országokban óriási különbségek vannak a különböző régiók között. Akár többszörös különbségek is lehetnek. de mindenképpen csökkenteni kell ezeket a különbségeket, nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül, a különböző régiók között is. Lehet, hogy sokat költünk, e, ezzel azonban az adott országon belül a szakadékokat csak növeljük. Az is nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk arra, hogy melyek azok a kulcsfontosságú szolgáltatások, amelyeket a vidéki területek biztosítanak a teljes népesség számára. Tudjuk, hogy a vidéki népesség folyamatosan csökken egész Európában, és a szociális támogatás, szolgáltatások, közösségi szolgáltatások, kommunális szolgáltatások ezeken a, ezekben a térségekben már nem nyereségesek. Ezért megszüntetik ezeket a szolgáltatásokat, és a fiatalok egyszerűen nem férnek hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Rájönnek, hogy a, a életminőség romlik, emiatt megpróbálnak a városi központokba beköltözni, ami csak gyorsítja a folyamatot. Hogyha ezt nem tudjuk megelőzni, akkor egy lavina effektus alakul ki. Tehát ha mindent az alapozunk, hogy a földek mennyire jövedelmezőek, akkor ezek a vidéki térségek nem tudnak versenyezni ugyanakkor életfontosságú szerepük a teljes népesség számára. Szeretném erre a problémára fölhívni a figyelmüket. Egy másik vonatkozás a helyi közösségekről néhány gondolat, a helyi csoportokról. Hogyha a LIDER programot olyan programnak tekintjük, amelynek jó jövője van, amely mert sikeres volt, akkor ugyanazt a finanszírozást kellene biztosítani, mint a múltban hiszen már most is láttunk bizonyos csökkentéseket bizonyos tagállamokban, azonban lehetővé kéne tenni a közösségek számára az, hogy teljes mértékben kihasználják a lehetőségeiket. Ezért úgy gondolom, hogy el kellene terülnünk, kerülnünk a nyílt tendereztetést, amely egyszerűen csak a versenyképességre alapoz, hiszen látunk sokszor olyan programokat, amelyeket nagyon jól előkészítettek, ugyanakkor nem a helyi közösség saját programjai valójában ezek. Tehát, hogyha a központi hatóságok hoznak döntéseket a régió, régiók helyett, akkor miért teszünk úgy, mint hogyha a helyi közösségeket támogatnak, hiszen nem azokat támogatjuk. Elnézést, hogy hosszan beszéltem, de várom a véleményeket. Elnök, köszönöm szépen, Budorat nem látom, van-e itt esetleg valaki, aki Budorat képviseli nincs? Akkor Perez képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéstevő nagyon hosszasan kifejtette az álláspontját és összességében az a helyzet, hogy támogatom a felvetések nagy részét néhányjal kapcsolatban, azért lenne eh, némi megjegyezni valam. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy úgy gondolom, hogy eh, ez a bizottság, eh, nos, arról is beszélni kellene, hogy aggaszt bennünket az, amit a javaslat, a bizottsági javaslat a költségvetése kapcsolatban meghatároz a mezőgazdasági politika kapcsán, illetve a bizottság által javasolt ö, ö, csökkentés. A parlament már állásfoglalt a hagyományos politikák csökkentése kapcsán, regionális és mezőgazdasági politikák költségvetési szori megszorítása miatt, és úgy gondoljuk, hogy a közös mezőgazdasági politika nagyon fontos eszköz a regionális fejlesztés terén, ezért föltétlenül szükség van arra, hogy bármilyen megszorítás esetében fel kell lépni ez ellen, és most a bizottság 15%-i csökkentést javasol a regionális fejlesztésben. Ez nagyon sok régiónk esetében bizony meglehetősen nehéz helyzetet teremt a fejlesztési programok fenntartása szempontából. Más, másrészt ez a javaslat, amelyet a bizottság benyújtotta a közös agrárpolitika kapcsán, és amelyel bevezeti a stratégiai tervek intézményét. Úgy gondolom, hogy kockáztatunk pár dolgot. Először is sokan jelezték ezt a bizottság felé, de ez gyakorlatilag nem más jelent, mint a közös mezőségi politikák új visszaállamosítását, hiszen a közös agrárpolitika egy közös politika, és ezt így is kell megőrizni, úgy gondozom, hogy alapvető eszköz ahhoz, hogy képesek legyünk kezelni a térségünket, területünket, ezért valamilyen módon e, ezt a kérdést is képviselnünk kell. A lényegi kérdésekre rátérve a bizottság céljait, illetően a stratégiai tervek kidolgozása kapcsán ugye a jelentéstevő a nők ügyét vetett föl, erre reagálnék én is. Egyrészt megértem azt, hogy új célt kell beépíteni, amikor a bizottság arról beszél, hogy jövedelmi, eh, piac eh, vonatkozású, környezetvédelmi, ifjúság vonatkozó célok vannak. Nagyon jók ezek a célok, de úgy gondolom, hogy ugyanezen a szinten be kell emelni a nők szerepét is a mezőgazdasági politikákban, hiszen a nő mindig lényeges, és a, a vidék életében a gerinc szerepét betöltő szerepet játszott. A vidéki környezetben a nők megkerülhetetlenek tevékenységük kapcsán, ezért a közös agrárpolitikába is be kell emelnünk olyan specifikus eszközöket, amelyek ezt a kérdést kezelik. És úgy gondolom, hogy valamilyen módon ezekbe a célkötőzésekbe be kell emelni azt is, hogy a vidék meg tudja tartani a népességét. A parlament ebben már megnyilatkozott egy jelentésben hogy hogyan lehet az európai eszközökkel többek között a agrárpolitikát az elnéptelenedés elleni küzdelemben felhasználni. Fontos, hogy megértsük, hogy a stratégiai terveknek is konkrét intézkedéseket kell tartalmazniuk ahhoz, hogy küzdeni tudjunk az elnéptelenedés ellen, hiszen a vidéki területek jelentik az európai társadalom gerincét, a vidéki térségek biztosítják azt, hogy ahogy mondom, a fiatalokat és a nőket tudjanak alkalmazni, munkahelyeket teremteni, foglalkoztatni a vidék, a falvak, a kis települések jövője érdekében. Tehát emiatt a elnökrendelés kérdések központi fontosságú. És két konkrétabb ügyel folytatnám, először is a külső kapcsolatok tekintetében teljesen elértem azt, amit az előadó mond. Úgy gondolom, hogy el kell érnünk azt a célt, hogy a, a külső konvergencia megvalósuljon. Ugyanakkor ebben a pénzügyi keretben úgy gondolom nehéz lenne ezt elérni, hiszen kevesebb pénzünk van kevesebb pénzünk van a közös agrárpolitikára, és a külső konvergenciát elérni kevés időn belül, ez gyakorlatilag gazdasági kiigazítást, akár megszorítás jelenthet és nem lehet drasztikus módon csökkenteni a támogatásokat, ha ilyen céljaink vannak. Ezért úgy gondolom, hogy a külső konvergencia célja jó, de meg kell néznünk, hogy az adott pillanatban mi a legjobb módja ennek. A célkitűzést ért, osztom természetesen. Egy másik, ugyancsak konkrét ügy, a regionális ügyekben van ennek jelentősége, amihez ugye az, az állandó legelők kérdése. Nemrég új meghatározást fogadtunk el arra, hogy mit is jelent az, hogy állandó legelőterület, hiszen itt az állattartó mezőgazdasági tevékenység különleges fontosságú, és itt megállapodás van a bizottság és a tagállamok között, de nagyon furcsa módon az új reformmal amelyet a bizottság e, javasolt, e, megszabadulnak, félretolják ezt a megállapodást, és megint nincs megállapodás, a definíció, a régi definíciót sútba vágják, e, és itt az omnibus rendeletben elfogadott definíció nem működik. E, jól lehet, vannak olyan területek, ahol ez a kérdés, az állattartás, legetetés alapvető fontosságú, és végül befejezem a felszólalásomat, még pedig azzal, hogy köszönetet mondom, az, mondok a jelentéstevőnek, rendelkezésre fogok állni, hogy vidát tudjuk e, folytatni a módosítók benyújtása során, hogy a szöveget e, mindannyian együttműködve olyan anyaggá gyúrjuk, amely mindannyian álláspontját magába öleli, foglalja. Köszönöm szépen. Um, Nincs itt senki az EKR-től. Kérem, engedjék meg, hogy az árnyék jelentéstevő véleményét, Katainen úr véleményét az ALDE részéről előadjam. Megkért, hogy olvassam ezt föl. Katainen asszony, köszönetet szeretne mondani a jelentéstevőnek a nagyon értékes gondolataiért a közös mezőgazdasági politikára vonatkozó stratégiai terveket illetően. Általánosságban nagyon fontos, hogy garantáljuk a megfelelő rugalmasságot a tagállamok száma, számára hiszen a mezőgazdaság és a mezőgazdasági ágazatok az Európai Unióban nagyon eltérőek az unió belül. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kapterveikben specializálódjanak, modernizálni kell a mezőgazdasági politikát és javítani a szubszidiaritást. Néhány pont azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság javaslatát hogyan lehetne javítani, köztük a vidékfejlesztést és azokat, amelyek fontosak a Regi Bizottság szempontjából. Fontos támogatni nem csak a startupokat, Eh, ahogy az Európai Bizottság ezt most javasolja, de emellett az üzleti fejlesztést a már a piacon lévő mikro- és kisvállalkozások eh, esetében a vidéken. Emellett eh, támogatni kell a vidéki üzleti tevékenységet, a biogazdaság, a körforgásos gazdaság, a turizmus területén lévő vállalkozásokat vidéken. Az Európai Bizottság 69-es eh, cikkének hatája túl eh, szűk, eh, a mezőgazdasághoz és az erdőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységre vonatkozik, ami kívánatos, de ki kellene bővíteni ezt a hatályt. Számos olyan üzleti rész vagy tevékenységi részterület van, amelyek fontosak a vidék vidéken. Az munkahelyteremtés, a növekedés fontos a nem mezőgazdasági üzemek esetében is. Ez volt tehát Katájnen asszony álláspontja, de Mátó asszonyt se látom. Úgyhogy megadom a szót a többi képviselőnek, akik szeretnének részt venni a vitában. Polcsak úr, tessék öni a szó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg vagyok győződve róla, hogy a közös mezőgazdasági politika valóban érdemes a modernizációra, modernizálni kell, hogy reagálni tudjunk a klímaváltozás kihívásaira számos területen, a kereskedelemben, a biogazdaságban, Emellett az is nagyon fontos, hogy reagáljunk a megújuló energiaforrások terén felmerülő kihívásokra, a körforgásos gazdaságra. Emellett egyetértek azzal is, hogy a kap finanszírozása kulcsfontosságú elem továbbra is, a jövőben is, hiszen ez elengedhetetlen a régiók vitalitását illetően. Azt gondolom azonban, hogy célzottabb segítséget kell nyújtani a kicsi és közepes vállalkozásoknak. A nagy vállalkozásoktól eltérően, amelyek a méretükből és a gazdaság erejükből tudnak hasznot húzni, a kis és középvállalkozások hátrányban vannak, és gyakran a versenyben gyengébb eredményeket érnek el. A kis, pedig a kis és középvállalkozások azok, amelyek jobb talajkezelési módszereket eh, kínálnak, az, a környezetre jobban vigyáznak. Hogyha a plafon ugyan ez marad a kis és középvállalkozások számára, mint a nagyoknak, akkor egyre nagyobb lesz az eltérés, egyre nagyobb lesz a hézag, és a nagy vállalkozások még jobban megerősödnek, a kicsik pedig nagyon legyengülnek. Ez az első megjegyzésem. Egyetértek a jelentéstevővel, ami az alapokat illeti. A FEDER szempontjából el kell mondanom, hogy ez nem csak, hogy nem szabad csökkenteni, sőt, ennek az ellentéte az igaz, az igaz ezt növelni kellene. A garancia alap, illetve a leader alapot is növelni kellene. Emellett fontos lenne a kohéziós politika és a vidékfejlesztési politika között egy szorosabb kapcsolatot kialakítani, és emellett tudni kell hogy hogyan tudjuk egyszerűsíteni az eljárásokat azért, hogy ezek a régiók optimalizálni tudják a finanszírozást, és javítani tudják, biztosítani tudják a beruházások megvalósulását a vidéki területen. Emellett egyetértek azzal is, ami a specifikus segítségek kiterjesztését illeti, ezeket a jelentéstevő úgy definiálta, hogy ezekkel lehet a régióba vonzani a fiatalokat. És emellett a vállalatoknak nyújtott segítségnyújtás is ide tartozik. Ezek a specifikus segítségnyújtások, támogatások, ezek a kis mezőgazdasági üzemeket is meg kellene, hogy célozzák. Szerintünk nagyobb figyelmet kellene folytatni azokra a szabályokra, amelyek a kifizetésre vonatkoznak a kap keretén belül. Ez nem lehet, hogy a KKV-k a KKV-knak nyújtandó támogatás a nagy cégek zsebében landol mert esetleg hamis adatokat szolgáltattak be a méretüket illetően, jó, persze ez ellenőrzés alá tartozó kérdés. Minden esetre nagyon fontos, hogy ellenőrizzük és figyelemmel kísérjük ezeket a témákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bogovics úr következik. Köszönöm szépen. A mezőgazdaságpolitika az Európai Uniós szerződésen alapul, e, feladata az Európai Uniónak, hogy élelmiszer termeljen a lakosság számára, megfelelő jövedelmet biztosítson a gazdák számára, és fejlesz a vidéket. Hogyha megnézzük az új javaslatot, ez a e, környezetre, a klímaváltozásra e, koncentrál, és arra, hogy a mezőgazdaság mit tehet annak érdekében, hogy csökkentse a klímaváltozást. Ami az új nyilat kihívásokat illeti, az vidékről való elvándorlás kérdését, a, az előregedő népességet a vidéken, a konvergencia, két típusú konvergencia valósul meg. Egyrészt a tagállamok közötti elosztás, annak érdekében, hogy csökkentsék a, ki, a különbségeket, másrészt pedig a, a nagy földtulajdonosok kezében koncentráló földekre koncentrálnak. Hát ezt nem igazán nevezhetjük mezőgazdasági holdingnak most már. Hogan úr megpróbált megpróbálta a szubszidiaritást az új kap esetében kihangsúlyozni. Van itt egy keretrendelkezés, keretrendelet, amely partnerségi megállapodásokra vonatkozik. Ez új a mezőgazdaságpolitikában egyrészt. Itt van a feltételeknek való megfelelés, amit a szerződés róránk, és ez a stratégiai tervre kell lefordítani, és a stratégiai terv mind a két pillérre e, kiterjed. Természetesen a nagy probléma az az, hogy a kap, vagyis a két pillér, és az alapok, amelyek a kohéziós politikáért felelősek, nos, ezek ezekben jelentősen csökken a költségvetés. A mi a mi feladatunk? A mi feladatunk az, hogy növeljük az alapokra rendelkezésre álló e, pénzeket, a mezőgazdasági alapokat, e, és ne engedjük, hogy ezek csökkenjenek, hát legalább maradjanak meg a mai szinten. A stratégiai tervek nagyobb felelősséget adnak a tagállamokra, tagállamoknak. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nem engedhetik meg most már maguknak, hogy Brüsszelt tegyék felelőssé a nehézségekért. Az Európai Unió persze nagyon sokszínű, nagyok a különbségek, és előfordulhat, hogy nehezebb lesz végrehajtani a stratégiai terveket egyes tagállamokban. Egyes tagállamokban késedelmek merülhetnek fel, és erről a következő hozzászólásomban fogok majd szólni. Azt javaslom tehát, hogy az átmeneti időszakot hosszabbítsuk meg. Támogatnám a családi gazdálkodásokat, a fiatal gazdákat, ezt teljes mértékben támogatom, de emellett te azokra is oda kell figyelnünk, akik évtizedek óta végeznek mezőgazdasági tevékenységet, de az idősebb gazdákról sem szabad elfeledkezni. Fontos, hogy mind a fiatal, mind az idősebb gazdák érdekeit képviseljük a digitalizáció, a mezőgazdaság átalakulása, ez mind összefügg a vidék fejlődésével. Az intelligens falvak kezdeményezése is nagyon fontos. Nem elegendő azt biztosítani, hogy gazdák legyenek a vidéken, de a vidéknek élnie kell. Be kell ruházni az egészségügyi ellátásba, az oktatásba, a, a képzésbe, innovációba, kutatásba. És azt gondolom, hogy a, az intelligens falvak kezdeményezése ehhez hozzá fog járulni. Ne le, nem, nem szabad, hogy verseny legyen az Agri és a Regi bizottság között. Ugyanazt a célkitűzést csak követjük, hogy újra életet leheljünk a vidékbe. És remélem nem csak egy urbánus agenda, hanem egy vidéki agenda is elfogadásra kerül, amely tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség van a fejlődés, a vidék fejlődésének támogatása érdekében. És végül, de nem utolsó sorban, az is nagyon fontos, hogy a tagállamok új mechanizmusokat hozzanak létre, amelyek fontosak az új stratégiai tervekből felmerülő felelősségek szempontjából. Köszönöm, Van Nisztelrooy képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megnézem a módosító javaslatokat, amelyeket benyújtott, hallottak. Egy nagyon alapos megközelítésről van szó. Lenne néhány megjegyzésem, ami a regionális fejlesztést illeti, a az intelligens specializáción dolgoztunk régóta, igyekeztünk ezt a gondolatot megvalósítani. A tagállamoknak meg kell próbálniuk mindent megtenniük annak érdekében, hogy megvalósuljon a megfelelő specializáció, ha megfelelő képességeket tudják a mezőgazdaság szolgálatába állítani. Természetesen látnunk kell, hogy az adott régióban a természet milyen adottságokat, adottságokkal látta el ezt a régiót, mire képes ez a régió. Aztán közben a, ez, a feldolgozásról is beszélnünk kell. Ez úgy látszik, hogy nem szerepel ebben a szövegben. Mi az, amit a piac fölvesz, amire érdeklődést tart? Mit lehet eladni egy, egy üzletben? A mezőgazdasági termelés nem csak élelmiszer előállítás, hanem nyersanyag előállítása a fenntartható körforgásos gazdálkodásban. Lehet burgonyát, meg más termékeket előállítani. és jó feltételek mellett előállítani ezeket, amelyek kifejezetten minőségileg magas szintűvé teszik ezt a terméket. Nem csak a tagállam, nem csak a régi tagállamokban merül fel az az igény, hogy technológiai vezető szerepet érjenek el másokkal szemben. Mi a helyzet például Lengyelországgal, más országokkal, ahonnan elvándorolnak az emberek vidékről. Úgyhogy az intelligens specializáció valóban nagyon fontos. Itt egy ökoszisztémáról beszélünk, amely vonzó a vállalkozások számára, amelyek specializálódnak és az adott régióba költöznek. Beszélhetünk gazdák szövetkezetéről is, akik összefognak egy cél érdekében. Tehát nem mindenképpen arról kell álmodozni, hogy majd az ipar megjelenik a vidéken, de akár a szövetkezetek felélénkítése is nagyon jó. Aztán itt a szociális dimenzió. Lengyelországban a vidékről a népesség fele elvándorolt, kelet-Lengyelországban főleg. Mi a helyzet az új gazdasággal? Az új gazdaság fontos szerepet játszhat itt. Elfogadtunk egy állásfoglalás tervezetet pontosan ezzel a e, témával kapcsolatban az új technológia, az új e, konnektivitás e, nagyon fontos, amely ezen régiók számára elengedhetetlen. Olyan régiókról van szó, amelyek önmagukban nem tudják megállni a helyüket, de talán ezek az eszközök segítenek nekik abban, hogy ott tartsák az embereket. Ebben az irányba fogok benyújtani módosító javaslatokat. Köszönöm szépen! Most meghallgattuk tehát a Regi Bizottság képviselőit. Most Milosevonnak fogok szót adni, aki az Európai Bizottságból érkezett. Tessék önni a szó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, tisztelt képviselők! Szinte mindenki említette a költségvetést, úgyhogy azzal kezdeném. Természetesen egyetértünk, hogy a vidékfejlesztés akkor lehet sikeres, hogyha megfelelő költségvetési volumen támasztja ezt alá. Azonban azt is látnunk kell, hogy a Brexit negatív hatása által meg, megerősített pénzügyi korlátok között dolgozunk. Ami a pénzügyi tervet illeti, itt új prioritások merülnek fel, biztonság, migráció, éppen ezért ezek a korlátozások most vonatkoznak itt erre a, a mi területünkre. Ezen korlátok között a vidékfejlesztés támogatásának megfelelő fenntartását javasoljuk ki kell egyensúlyoznunk a kifizetéseket az EU és a tagállamok között, és jobb eh, célhoz kötöttségre, célzottságra kell törekedni. Körültekintően kell programozni, szinergiákat kell találni a nemzeti eh, eszközökkel, én szeretném megemlíteni, hogy itt van a lehetőség a pillérek közötti transferre is, tehát a normál transferen túl még van 15%-ra lehetőség, a jövőben még 15% jön ehhez, vidékfejlesztés, klíma tevékenységek társfinanszírozására. És ezen túlmenően az első pillérben felmerül a lehetősége a kötelező ökoszkívnek, ez is egy vidékfejlesztési támogatási eszköz. És hogy reagáljak az egyéb megjegyzésekre, amelyek elhangzottak, ami a lídert illeti, felmerült, hogy a lídert megkurtították Nem tudom, hogy ez ki indította útjára ezt a híresztelést, a jövőben is meg szeretnénk ezt tartani az 5 százalékban, és azokban a tagállamokban, ahol esetleg csökken a támogatásot, és fenntartjuk ezt a lehetőséget, és a jövőben kevésbé eh, bürokratikus ez a eh, program, a LIDER, és nem annyira leíró jellegű, sokkal inkább ad lehetőséget a helyi közösségek számára. A másik megjegyzés a fiatal gazdákra vonatkozott. Nagyon fontos számunkra ez a fiatal gazdák támogatása, és legalább a jövőben legalább a kifizetések, első pilléres kifizetések 2%-ának megfelelő összeget kívánunk a fiatal gazdákra fordítani. Látom azt a javaslatot, hogy 40 eh, év fölé szeretnék emelni a korhatárt. Szerintem nem olyan jó gondolat ez, mert eh, ezzel kevésbé lesz célzott a támogatás. Nekünk az a tapasztalatunk, és azt gondoljuk, hogy megfelelő és eh, szükséges a 40 év alatti, alattiakat támogatni, és ezzel a fiatal generációt persze felmerül a kérdés, hogy mi ez, hogy fiatal. Számunkra a 40 év az egy nagyon jó határ. A klímaváltozást 30%-ra akarják változtatni, a a kap költségvetésének 80%-kal kellene hozzájárulnia a klímaváltozási célok eléréséhez. Úgyhogy a gazdák számára nincsenek korlátozások, hogyha megfelelnek a finanszírozási a finanszírozási feltételeknek, akkor nincsen különbségtétel azzal kapcsolatban, hogy valaki városi gazda vagy vidéki gazda, ami a konvergenciát illeti. Rope úr véleményében az szerepel, hogy a külső konvergenciát kellene céloznunk a programozási időszak végéig, és Kászia Perez asszony pedig azt mondta, hogy nem ez a helyzet. A tagállamok szintjén egyesek nagyobb konvergenciát érnek el, mások nem annyira. Mi azt gondoljuk, hogy a javaslat észszerű és kiegyensúlyozott. Talán 3,9 százalékos közvetlen kifizetésekben állapíthatunk, állapodhatunk meg az EU átlag 90%-a alatti eh, jövedelemmel rendelkező eh, gazdák további eh, támogatást kaphatnak a konvergencia eszközből. Aztán a régiók elismerése Tudjuk, hogy a közös mezőgazdasági politika és a kohéziós politika összeegyeztetése nagyon fontos, ami a társfinanszírozást illeti, ami a szociális aspektusokra vonatkozik. Hárman vagy négyen is említették a szociális gazdálkodást. A kap terv rendelet hatos cikkében három szociális célkitűzés van, és ezek szerintünk elég széles körülök ahhoz, hogy minden kihívást lefedjenek. Ilyenek például a nők helyzetének javítása, a szociális szolgáltatások, a szociális feladatok. Nem kell több célt hozzátenni, sokkal inkább arra kell gondolni, hogy a tagállamok mit terveznek, mit állítanak programba. Nem szabad a rendeletet új célokkal túlterhelni. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy fontos, hogy maguk a tagállamok mit terveznek a programjukban. Gyakorlatilag nincsen korlátozás ezzel kapcsolatban. Ezen kívül a legelőkkel kapcsolatban nem fogunk visszalépni, át, csak általánosabb definíciót határozunk meg, és a tagállamok pedig a saját listájukat hozhatják létre. A 69-es cikk a vidéki vállalkozások és a nem mezőgazdasági vidéki vállalkozások. Nos, én ezt értem, de itt két politika merül föl, a kohéziós és a régió, regionális politika egyrészt, és a mezőgazdasági politika másrészt. Azt gondoljuk tehát, hogy világos tehát a két e, politika közötti elhatárolás világos kell, hogy legyen, és ezért választottuk ezt a megfogalmazást. Aztán többen is említették ezt, ne felejtsék el, hogy évek óta először a biogazdaság szerepel a mezőgazdasági politika célkitűzései között. Ez először fordul elő évek óta. Beszélünk a intelligens specializációról, a körforgásos gazdaságról, tehát ezt nem csak a keppen tudjuk lefedni, hiszen erre megvannak a lehetőségek a közös mezőgazdasági politikában is, hanem a Horizon Európa keretben is a költségvetést több mint megdupláztuk, és itt is vannak bizonyos lehetőségek ezen a területen nem tudom, hogy mindent lefettem-e, valószínűleg nem, de ezek a legfontosabb megjegyzéseim. Végül pedig annyit szeretnék mondani, hogy az új delivery modellel, illetve még egy fontos dolog, Garcia Perez asszony említette a renacionalizációt, ez egy nagyon nagy vita volt, többször is eh, reagált az Európai Bizottság erre. Annyit mondanék, hogy, hogy brüsszeli szinten, európai szinten tartjuk a policit, mert úgy gondoljuk, hogy a célkitűzést mi határoztuk meg, az indikátorokat is, hogy milyen alapról indulunk ki, és mi határozzuk meg az intervenciókat is nagyobb a szubszidiaritás, nem a, de nem a policy meghatározásban, hanem a végrehajtásban, amit a kap terv végez. Ezzel zárnám le. Az új delivery modellel sokkal rugalmasabbak vagyunk. A költségvetésre majd vissza lehet térni, a tagállamok asztalán van ez most hogyha nagyobb költségvetési eszközt találunk a mezőgazdasági politikára, annak nem fog ellenállni a bizottság. Köszönöm. My proposal for... Köszönöm szépen. November 29-e csütörtök dél lesz a módosítók benyújtásának határideje. Rapé úr, szeretne úr még néhány szót szólni? Kérem, hogy legyen nagyon rövid. Köszönöm szépen. Nem térek ki ismét a részletekre, nagyon örülök annak, hogy élénk volt ez a vita, és köszönöm szépen az értékes gondolatokat, megjegyzéseket, nagyon sok pontban egyet tudunk érteni, vannak eh, különbségek még, köszönöm a bizottságnak és a véleményét. Azt gondolom, hogy kompromisszumot fogunk tudni majd találni, még a nehezebb kérdéseknél is. Néhány konkrét pontot említenék még meg. A stratégiai tervvel kapcsolatos konkrét tervek egy része aggasztó, hiszen 2017-ig az MFR nagyon fontos, hogy ilyen pontokat tartalmazom, biztosítéki pontok, biztosítás, biztosítékokra vonatkozó pontokat. És a bizottság sem szeretné azt természetesen, hogy a tagországi tervek is teljesen különbözőek legyenek, hiszen ez csak tovább mélyíteni a különbségeket. Ami a külső konvergenciát illeti, én azt gondolom, hogy már nagyon régóta elérkezett annak az ideje, hogy ezt megszüntessük. Ezek az országok több mint egy évtizede tagjai az Európai Uniónak, éppen ezért nem értem azt, hogy ez az egyszerűsítés miért nem lehetséges. Tehát nagyon fontos legalább az átlagot elérni. Nem azt gondolom, hogy más országoktól kell valamit elvenni, hogy ezeknek az országoknak ezt megadjuk. Vannak más lehetőségek és plusz finanszírozás is ezen kérdés megoldásához ami a vidéki térségeket illeti, illetve hogy ezeket hogyan tegyük élhetővé. Nem lehet folyamatosan új dolgot kitalálni, de azt gondolom, hogy ott, ahol már vannak csoportosulások, nagyon fontos ezeket a lehető legnagyobb mértékben támogatni, illetve nagyon fontos, hogy a nyersanyagokat a helyszínen is tovább dolgozzák fel, például az erdőgazdálkodásban, nem csak a mezőgazdaságban. Tehát azt gondolom, hogy a helyszínen kell arról gondolkodni, gondoskodni, hogy az emberek ott vásárolhassák meg a jó minőségű termékeket, ahol élnek. És nagyon fontos, hogy a rövid lánc elve vonatkozzon a kórházakra és az iskolákra is. Ehhez meg kell teremteni az előfeltételeket. Lehet, hogy vannak olyan tagországok, akik más jellegű csoportosulások támogatnak eh, inkább, mint például a nagycsaládosokat, vannak olyan tagországok, ahol a kis helyi boltokat támogatják, tehát a súlypontokat mindenki maga határozhatja meg, de ezek az intézkedések nagyon fontosak. Hát a vidéki térségben nem csak a mezőgazdaságot kell támogatni, hanem a teljes szociogazdasági hálót. És azon területeken, ahol a fejlettségi szint alacsonyabb, nagyon fontos ezeket a kohéziós politikából támogatni, és nagyon fontos a gazdaságot is támogatni, annak, érdeke, annak érdekében, hogy le a vidéki térségben, illetve a falvakban is elérhetőek legyenek ezek a dolgok. És nagyon örülök annak, hogy együtt javíthatjuk tovább ezt az anyagot. Köszönöm. Köszönöm a módosítók benyújtásának határideje. No, november 29-e déli 12 óra lesz. Most folytatjuk a mezőgazdasági résszel, véleménytervezet. A menedzsment és monitoring finanszírozása a kapon belül. Ez a következő téma, amelynek illetékese az AGRI és mi jelentést, illetve véleményt készítünk. Bogovics úr az előadó, neki adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Amikor stratégiai tervekről beszéltünk, akkor megemlítettem az új javaslatot, amit a bizottság dolgozott ki. Ez az új javaslat igen forradalmi, és ez a javaslat a kap eh, módosításának egyik legfontosabb eh, pontja a modernizáció érdekében, annak érdekében, hogy ez a jövő kihívásait is eh, Um, állni tudja. Mi a legfontosabb változás? Létezik a konvergencia, minden Brüsszelben szabályoznak. A konvergenciától a teljesítmény felé mozdultunk el az eredmények értékeléséhez, illetve a környezetre történő összpontosítás. Ez azt is jelenti, hogy a tagországoknak nagyobb a szubszidiaritások, illetve a rugalmasságuk is. És igyekeznek a hiányosságokat megszüntetni, illetve nagyon fontos tagországok közötti különbségeket is kiegyenlíteni. Én egyetértek ezzel az új modellel, Különbözőképpen gondolkodhatunk erről, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagországok nagyobb felelősséget vállaljanak. A bizottság elmondta azt, hogy eh, ezeket a teljesítményeket, illetve a teljesítménymutatók megvalósulását figyelemmel fogja követni. Számos anyagot kaptunk mindarról, hogy eh, mit fognak eh, figyelemmel kísérni. Én ezekről szeretnék most beszámolni. Egyszerűsítésre törekszünk az adminisztratív terhek csökkentésére, hiszen ez az új delivery modellnek egy nagyon fontos eleme. A korábbi első és második pillért az új rendeletben ötvözték, és erről nemzeti szinten további részletes rendelkezések léteznek. Önnem felmerül a kérdés, hogy ez az egyszerűsítés kiderül-e magából az anyagból, vagy tulajdonképpen ez az egyszerűsítési törekvés csak további adminisztratív terheket ró a tagországokra. Amikor a mezőgazdasági holdingok monitoringjáról van szó, akkor úgy gondolom, hogy kevesebb ellenőrzése, kevesebb a monitoringra van szükség. Miért nem használjuk azt a műholdas hálózatot, amely létrejött már korábban? Azt gondolom, hogy ez egy jobb opció, viszont vannak eh, még eh, tisztázatlan pontok, és a szék is felhívta a figyelmet arra, hogy a stratégiai tervekkel kapcsolatban még nem minden teljesen világos. Ami ezt a rendeletet illeti, elmondhatom azt, hogy nagyon fontos figyelmet szánni a CMO rendeletnek, tehát számos rendelet van, amely azokat a célokat ötvözi, melyekről korábban szó volt a 14-es pont alatt. Nagyon fontos a konnektivitást erősíteni, az omnibus rendeletben erre már felhívtuk a figyelmet. Nagyon fontos a külső és belső konvergencia erősítése. Én azt gondolom, hogy a bizottság nagyon jó célokat állapított meg, Tudjuk azt, hogy óriási holdingok léteznek a vidéki térségben, és fontos, hogy ezt limitáljuk. Ezért vezettük be a keppinget. Erről a témáról nyilván heves vita bontakozik majd ki, hogy eh, mennyire használjuk a fokozatosságot a keppingben. Biztos vagyok eh, abban, hogy ebben a témában a jövőben még további vitákra számíthatunk. Nagyon fontos világos válaszokat találni. Tegnap mindenről az Agriban is beszéltünk. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan használjuk fel ezeket az alapokat azok számára, akik aktív szerepet töltenek be a vidéki térségben. Nem csak a, a tulajdonosok szempontjából, hanem azok, akik a mezőgazdasági munkát végzik. Léteznek különböző politikák, regionális, kohéziós, mezőgazdasági politikák, de mindezek a területi dimenzióra re- reagálnak inkább, illetve a bevándorlásra. Fontos, hogy mindez a több éves pénzügyi keretben is benne legyen, hiszen tudjuk, hogy növekedett a finanszírozás, és mindez ahhoz is vezethet, hogy megmaradhasson uh, az eredeti cél. Az Erasmus számára a Horizont 2020 számára is több pénz a rendelkezésre, de nagyon fontos a vidékfejlesztésre és a mezőgazdaságra összpontosítani továbbra is. Illetve nagyon fontos az elvándorlást megakadályozni a vidéki térségekből, ezt a tömeges elvándorlást, illetve a szegény országokból történő elvándorlást a gazdag országokba, hogyha visszatérünk a szubszidiaritásra, azt gondolom, hogy több egyszerűsítésre van szükségünk a tagországoknak, felelősséget kell vállalniuk, és fontos, hogy a tagországok ne folyton Brüsszelt hibáztassák. Azt gondolom, hogy a tagországok kreatívabbak lehetnek, több a felelősségük. A kohéziós politikában számos tapasztalatra tettünk szert, tudjuk, hogy a tagországok rendelkeznek kreativitással. és új mechanizmusokat kell létrehoznunk a késlekedés elkerüléséhez, hiszen hogyha a vidékfejlesztési programban vagy a kohéziós alapokban késlekedés van, akkor ennek negatív következményei lehetnek. Közvetlen kifizetéseknél nem engedhetjük meg a késlekedést, éppen ezért javasoltam egy átmeneti időszakon, én a két pilléres architektúrát szeretném megtartani a kapban. És azt gondolom, hogy eh, nem kéne átforgatnunk a teljes rendszert, hiszen ez jól működik. Ami a mutatókat illeti, itt vannak még eh, bizonyos pontok, melyeket tisztázni szükséges. Ami pedig a módosítókat illeti, azt gondolom, hogy a parlamentnek is nagyobb felelősséget kell vállalnia. Éppen ezért én azt javaslom, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell szabályozni ezeket a rendelkezéseket, ez azt jelenteni, hogy a politika megvalósításáért a parlament nagyobb felelősséget vállalna. Tehát eh, legyen több delegált aktus és eh, kevesebb megvalósítás alapuló jogi aktus. Ha ez nem így lesz, akkor a kap is felvizeződhet, és nemzeti politikává válhat. Tehát legyen több delegált jogi aktus. Amikor a bizottság a, a kap jelentős megvalósításáról beszél. Fontos, hogy a parlament betekintést kapjon abban, mi történik a helyszínen és mi is tehetnénk ki javaslatokat, mint ahogy az elmúlt évben erre volt is lehetőségünk az Omnibus rendelet kapcsán. Fontos, hogy realisták legyünk, a 2021 nem tartható időtáv, én egy két éves átmeneti időszakot javasolnék, tagországoknak stratégiai terveket kell elfogadniuk, ezeket meg kell erősíteni, és egy teljesen új IT-s rendszert kell felállítani, ez pedig egy lehetetlen misszió szinte, úgymond, 2021-ig. Minimum két évnyi átmeneti időszakra lesz szükségünk. Ami a beszámolást illeti, a beszámolás nagyon eh, szigorú is lehet, eh, úgymond a teljesítmény meghatározásánál, április 15-e egy tarthatóbb időpont lenne, hogyha azt szeretnék, hogy ez egy jó minőségű jelentés legyen. Mit történik akkor, hogyha a kedvezményezett elhalálozik, vagy hosszú távú munkanélkülivé válik néhány esetben, force measure például egy természeti katasztrófa, és ezt is figyelembe kell, hogy vegyük, amikor definiáljuk a derogációkat. Az arányosság elve szintén nagyon fontos. 7 millió kezdeményezett, tehát nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a kohéziós alapoknál a század. Azt gondolom, nem kéne teljes rendet megváltoztatnunk, a horizontális rendeletből ezt át lehetne venni, és a kisebb kedvezményezeteket ne terheljük túl a túl sok bürokráciával. Köszönöm szépen, és várom a vitát, illetve a módosítókat. Köszönöm szépen tulajdonképpen ez egész meg agrárpolitika rendszeréről szóló széles merítésű jelentésről beszélünk. Perez asszonynak adom meg a szót, kérem, hogy nagyon ne aggódjon, erre fogok koncentrálni, nagyon rövid leszek, kompenzálandó a többiek hosszú felszólását, hiszen csak két kérdés van ezzel a rendelettel kapcsolatban. Először is van egy olyan fontos kérdés, miszerint fontos a kompenzációs rendszert a meg nem fizetett tartozásokkal kapcsolatos kompenzációkat fontos újra életre kelteni, hiszen ebben az esetben a következő évben tud, el tud számolni korábbi évben felmerült veszteségeket. Úgy gondolom, hogy ez egy egyszerű mechanizmus, és ezt a kompenzációs mechanizmust újra be kell vezetni. Ami pedig a másik kérdést illeti, a stratégiai tervekkel kapcsolatban nincs így tovább. Lesznek olyan országok, ahol annak függvényében, hogy milyen területi kérdések vannak, egynél több is certifikációs igazolhatóságuk van, és ezekben az esetben, ezen esetekben el kell ismerni azt, hogy Fontos, hogy legyen egy olyan szervezet, amely a többit is koordinálja, hiszen eh, van olyan, hogy az igazoló hatóságok eh, több régióban működnek, ilyenkor kell egy nemzeti, amely koordinálja a többiek munkáját. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Very much. The next... Köszönöm, mondja az elnök. A következő eh, árnyékendéstevő Rope úr. Kérem, hogy legyen rövid hiszen tovább tárgyaljuk a mezőgazdasági politikát, de kérem, hogy legyen rövid a prezentációjában. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kollégáimnak is, köszönöm a véleményt a véleményeket. Nagyon sok minden tetszik, és hogyha lesznek további javaslataim, azokat be fogom időben eh, eh, nyújtani. Elnök, köszönöm szépen, ez tényleg rövid volt. Köszönöm szépen. Van-e bármi megjegyzése a kollégáktól a regi részéről? Nincs. Akkor nagy örömömre szolgál, hogy megadhatom a szót Borsman asszonynak az Európai Bizottságtól, hogy reagáljon az elhangzottakra. Öné a szó. Thank you, Chair, and, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes volt mindezt meghallgatni és látni, hogy mennyire érdekli ezt a bizottságot is az a mezősági kérdéskör. Úgy gondolom a rendelete kapcsolatban, hogy elég, hogyha néhány a jelentéstevő által felvetett megjegyzésre reagálok a módosításokkal kapcsolatban, illetve Gertie Perez asszony véleményével kapcsolatban. Először is, hogy beszéljek az, az átmeneti intézkedésekről. Önnek megjegyezték, hogy 2021 túl korai, és arra azt mondanám, hogy a bizottság természetesen mindig is rendelkezett átmeneti rendelkezésekkel, ezeket egyeztette a tagállamokkal, érintettekkel korábban is, úgyhogy biztosítanom önöket arról, hogy gondoskodni fogunk arról, hogy ezt is időben fogjuk végrehajtani. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, természetesen ezek általában évről évre kerülnek kifizetésre, és eh, nem várunk semmiféle eh, késedelemre, nem számítunk eh, a kifizetésekben. Fontos, hogy legyen egy új programozási időszak, azt elő legyen készítve, hiszen lesznek olyan tagállamok, amelyek a jelenlegi program időszakban kimerítik a forrásaikat. Az és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kapcsán lesznek olyan tagállamok, amelyeknek elfogy a pénze, ezért új finanszírozási eszközt kell találni, új finanszírozási módot kell találni, ezt is figyelembe kell vennünk ezekben az átmeneti intézkedésekben. A jelentéstevő azt is említette, hogy több részletet kell meghatározni a delegált aktusban. A bizottság tudja, hogy a tanács a végrehajtási rendeletben szeretné ezt látni, a parlament delegát jogi aktusban. Úgyhogy igazándiból azt szeretnénk, hogyha minél kevesebb lenne a felhatalmazáson alapuló intézkedés a korábbi megoldásokhoz képest, és jó lenne, hogyha valahol a tanács és a parlament eh, álláspontja között valahol félúton találnánk eh, megoldást. Szerintem ezt a tegyállások során le tudjuk majd bonyolítani. Említette jelentéstevő azt is, hogy a tagállamoknak új informatikai rendszerek lesz, lesz sükségük. Itt azt kell mondanom, hogy igazándiból megpróbálunk arra építeni, ami már létezik a tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a jelenlegi kormányzati szervekkel működünk együtt. Az összes indikátor, amelyre javaslatot tettünk, olyasmi, ami már létezik a hatóságoknál, az ő informatikai rendszerükben, tehát ezekről tudnak beszámolni, be tudnak számolni. Ugyanez a helyzet az ellenőrzéseket illetően, pontosan azt javaslom, hogy a tagállamoknak olyan monitoring rendszerrel kell rendelkezniük, amelyet új technológiával föl tudnak használni, ők saját maguk tudnak helyszínintézkedéseket helyi ellenőrzéseket végrehajtani, annélkül, hogy a bizottság mondaná meg nekik, hogy hányat kell végrehajtani, hiszen, ahogy említették, ez az új modell, amely a teljesítményre és nem a szabályok betartására koncentrál elsősorban, és a szabályok betartásának ellenőrzését a bizottság a, a, a tagállamokra bízza. A február 15-i dátummal kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy ez szerepel a pénzügyi rendeletben, pénzügyi szabályokban. Tehát ahhoz, hogy a bizottságot mentesíteni tudja a parlament és a tanács is, ez a bizottságnak a saját jelentését le kell adnia az adott év tavaszán. Ehhez szüksége van február 15-ig a tagállamok inputjára, inputjára, adataira, ahogy ebben megállapodtunk, és ahogy ezt meg is ez meg is szokott történni, ez a nap, amikor a szükség lesz arra, hogy a tagállamok beszámoljanak a bizottság felé, nem csak a számláikról, hanem a, a jogosulatlan kifizetésekről is, hiszen gyakorlatilag a február 15-től a megfelelő teljesítményvizsgálat alapján lehet kimondani, hogy az adott kifizetések jogosultak, vagy nem jogosultak. <clears throat> Ezzel együtt ugye a pénzügyi év október 15-én ér véget, tehát eh, szó sincs arról, hogy eh, az év eh, december, 15, december 31-ig futna. Ezeknek az adatoknak benne kell lennie a rendszerben. Gatia Perez asszonynak annyit mondanék, hogy a kompenzálás lehetséges, amit ön kompenzációnak nevezett, ezzel kapcsolatban azonban nem határoztunk meg részletes szabályokat, hiszen ez a tagállam és a kedvezményezett között kell megalapítani, és, új, és amit pedig az igazolóhatóságokról beszélt, valóban lehetséges koordináló szervezetet létrehozni, de ezt a bizottsági javaslatban nem írjuk elő kötelező követelményként. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, hogy ezeket tisztázta. Bogovics úrnak hagyom, adom meg a szót kettő percben. Vagy csak egy? Köszönöm szépen, elég lesz ez. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, amiért mindezt elmagyarázták. Nyilván a jelentés beszámolása kapcsolatban még természetesen egyeztetnünk kell, de nagy örömmel tekintek az árnyékjelentéstevőkkel való tagyarás előtt. Köszönöm szépen. A módosítók begyújtásának határideje november 29-e csütörtök dél. Most pedig a következő napi rendi ponttal folytatjuk, ami nem más, mint egy vélemény. A regi szakbizottság véleménye az Európai Parlament és a Tanács eh, rendeletéről, amely a 13-16-os rendeletet módosítja, és amely az, Európai, az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével kapcsolatos. A, a Vezetői Bizottság ők január 10-én szeretnének szavazni, úgyhogy kicsit föl kell gyorsítanunk a munkánkat a véleményünkkel kapcsolatban, hogyha azt szeretnénk, hogy az időben eljusson a Trump szakbizottsághoz. Úgyhogy terveink szerint december 13-án szavaznánk erre, de most megadom Howard úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, ez egy nagyon kis kiegészít ki módosítás a jogalkotáshoz képest, és remélhetőleg ezt soha nem kell majd használni. Az Egyesült Királyság potenciális eh, kilépés az EU-ból kilépési megállapodás nélkül óriási eh, Nagy-Britannia méretű lyukat keletkeztetne az eh, a, a Titan hálózatnak az észak-nyugat-európai északi negér mediterrán törzshálózatán folyosójában. Ez az a folyosó, mely összeköti az európai kontinenst, amit mi angol britek így hívnunk, illetve az Egyesült Királyság és Írország között. Tehát itt kellene olyan hálózat, hajózási útvonalakat meghatározni, kiket ők együtt, amelyek megfelelők. Itt eh, Zeebrugge és eh, Rotterdam lenne az európai kontinensről eh, induló és érkező kikötő, amelyek az ír kikötőkbe, Dublinba és Korkba végződő útvonalakat indítanának. Na most ez kicsit furcsának tűnik, első pillantásra azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy vagy Roskaf és egyéb eh, kikötők, amelyek elvileg közele vannak, eh, ezeket nem tekintik általában eh, a törzshálózati folyosó megfelelő kikötőinek, hiszen ezek más folyosón vannak, mint az ír kikötők. Úgyhogy itt elég az józan paraszti ész, és belátjuk, hogy nagyjából ez nem fogja befolyásolni Eh, hogy hogy is folyik a tengeri hajózás a kereskedelem terén. Amit azonban szembe kell, szembe kell tartani az az, hogy amennyiben nincs megállapodás, akkor a Calais, Dover, Dönkerk eh, folyosó jelentős problémákkal fog küzdeni, és lehet, hogy a piaci forgalom innen e, eltérő majd máshova, és e, ez e, késéseket fog eredményezni a Calais-Dönkerk régióban, és ezek a késések nem lesznek kicsik, hiszen itt nincs, nem már rendelkezésre a Calais-Dover közötti összekötetés, nincs semmiféle tapasztalat ezen a vonalon a vám ellenőrzésekre, és nincs úgymond semmi intézményes emlék, nem, nem emlékszik egyetlen intézmény se arra, hogy ilyet itt valaha tett volna, hiszen ilyen nem volt, ilyen nincs olyan korábbi tudás, amire itt támaszkodni lehetne. Úgyhogy ráadásul Ráadásul ez az útvonal sem érni el Észak-Írországot, csak Írországot a tenti útvonal, tehát továbbra is átfutna az Egyesült Királyságon, de hogy 2020 után és hogy a mostani javaslatok szerinti megoldás, amit tükröz, ugye most idegenes megoldásokat javasolnak 2020-21-ig, és később az új rendelkezések érvényesülnének már, és érdemes talán figyelembe venni, hogy át kellene gondolnunk, eh, hogy milyen is legyen eh, az ír, északír, illetve a, az eh, európai kontinens közötti kereskedelmi vagy hajóforgalom pontos szabályozása. Úgy gondolom, hogy ezt alaposan át kellene gondolni, és köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much. And thank you for this uh, English... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen angol humorra uh, fogalmazta meg, spékelte meg ezt a véleményt. Kedves kollégák, van-e valaki, aki szeretne uh, felszólalni? Úgy látom, hogy a többi jelentéstevők már nincsenek itt, lehet, hogy túl sokáig szavaztunk. Bizottság szeretne valamit ezt hozzátenni? No. Egy dolgot szeretnék hozzátenni ehhez. Dönkirk és Kelly, Kelly szempontjából ezek továbbra is a folyosón lévő kikötők lennének, viszont nem indulási kikötők. Ez, ez egy, nem lesz változás az ő tekintetükben. Köszönöm, mondja az elnök, megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Korszon úrnak, öné a szó. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazándiból nem tudok hozzátenni semmit. Jelentéstevőjét nagyon pontosan és teljes körül nyilatkozott. Azt szeretnénk ebben az esetben elérni, hogy megoldjuk azt a problémát, amit az okoz, hogyha nincs megállapodás, akkor ne legyen zöggenő gyakorlatilag. Tehát ez a jogalkotás, ami lehetőleg hát soha nem fog hatályba lépni. ha erre mégis szükség lenne, akkor ugye a bizottságnak az volt a célja, hogy Írország és a kontinens közötti szakadékot bezárja oly módon, hogy kiválaszt három olyan kikötőt, amelyeknek a legnagyobb a forgalma jelen pillanatban Írországgal. Gyakorlatilag csak erről van szó, többről se. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök minden világos, remélem, hogy lesz lehetőségük az árnyék jelentőségekkel összeülni. és javasolnám, hogy a módosítókat nyújtsák be november 26-áig, a nap végéig, munkanap végéig, mert a Transzakbizottságban szavazásra fog sor kerülni, tehát délután 5 óra, április 26-a a határidő ezen dosszié kapcsán a módosítók benyújtására. Most tovább lépünk, a koordinátorok döntéseinek jóváhagyására. A regi e, tagjai megkapták a tegnapi koordinátori határozatokat. Meg tudunk ezekben állapodni? Van Mr. úr? Nagyon nehezen mondok itt bármit is, hiszen nem voltam itt tegnap, de a jegyzékünk gondolom rendben van, de szeretnék egy megjegyzést megtenni ezt be tudom nyújtani, vagy föl tudom olvasni. Ez a néppárti megjegyzésekkel kapcsolatos megjegyzés. december 1 vagy január 22-e lehetne a szavazás. És a néppárt azt mondta, hogy Pascal Arimont azt támogatja, hogy december 3-án legyen a szavazás. Én ennyit hoztam csak, és hogyha ezt valahol be tudják tenni a dossziéban megfelelő helyre, akkor a ma délelőtti életcélomat elértem. Köszönöm, nagyon kedves ez a megjegyzés, mondja az elnök. Ezt az ön javaslatát is eh, bevesztjük a jegyzőkönyvbe, és gyakorlatilag eh, nagyon jó haladunk a felelősségeink eh, tekintetében, ami a többéves pénzügyi keretet illeti. Más ügy nincs, következő ülésünk december 3-án kerül sor, délután háromkor engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a tolmácsoknak a munkagyakért és támogatásukért, mondja az elnök, e, és ezzel lezárom a mai regi ülést.